oda fognak figyelni az önök nézeteire, és figyelembe fogjuk venni mindazt, ami ezen a vitán is elhangzott. Ezt továbbítjuk pénteken a minisztereknek. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Malmström asszony, ezzel lezárjuk a vitát. A szavazásra pedig a májusi első plenárison kerül sor. Most pedig a tanács és a bizottság nyilatkozata Következik az utas nyilvántartási adatállományról. Először megadom López Garrigónak a tanács részéről a szót. Gracias, señora presidenta. Köszönöm, elnök asszony. De acuerdo con el Tratado de Lisboa, a Lisszaboni szerződés értelmében a tanács elnöksége két egyezményt mutatott be a parlamentnek az utas nyilvántartási adatállomány témájában. 2007-ben az Egyesült Államokkal, 2008-ban Ausztráliával kötött ilyen egyezményt, és arra kérte a parlamentet, hogy hagyja jóvá ezen egyezményeket, hogy hosszú távon és véglegesen is érvényesek legyenek, hiszen jelenleg ugye átmeneti, illetve akkoriban átmenetiek voltak ezek, a, ezek az át, egyezmények. A parlament joga, hogy igenne vagy nemmel szavazzon ezen egyezményekre, illetve, hogy kikösse, milyen feltételek mellett lehet a Európai Unióból, vagy Európai Unióban repülőre szálló utasok adatait továbbítani. Az Európai Parlamentnek bizonyos félelmei és aggályai voltak, ez pedig az, hogy hogyan fogják felhasználni ezeket a személyes adatokat, illetve olyan adatok ezek, amelyek tartalmazzák, hogy ki, hol tartózkodik és hova utazik. A tanács ezért arra kérte a bizottságot, hogy egy általános orientációs dokumentumot nyújtson be, erre tegyen javaslatot. A, az a határozat tervezet, amelyet megvitattunk, mindenképpen jó alap, illetve állásfoglalás tervezet, amit megvitattunk, nagyon jó alap. Sajnálatos tény, hogy nem kerül sor ma a szavazatra, de mindenképpen sor kerül majd az egyezmények felülvizsgálatára. Az Egyesült Államokkal kapcsolatban már létezik egy jelentés arról, hogy hogyan működik az egyezmény, és amikor a bizottság benyújtotta az új, javas, új egyezményre irányuló javaslatát, illetve amikor ezt megteszi, akkor a tanács elmondja majd a véleményét. Ausztriával kapcsolatban nem volt még felülvizsgálat, a bizottság dönti el, hogy sor kerül erre, avagy egy új mandátumot kér majd, új tárgyalási mandátumot. Hogyha a bizottság rendelkezik ezzel az új tárgyalási mandátummal, akkor ez természetesen részletesen fogja tanulmányozni a tanács, és azt is hozzá kell tennem, hogy a parlament véleményét is figyelembe fogjuk venni. A tanács azt kérje a bizottságtól, hogy egy általánosabb, tágabb értelmű dokumentumot dolgozzon ki az utas adatokkal kapcsolatban, És akkor azt is el kell mondani, hogy a bizottság egy ilyen anyagot korábban már kidolgozott, a svéd elnökség alatt az a döntés született, hogy ezen keret megállapodással kapcsolatban nem folytatjuk a tárgyalásokat, hiszen a svéd elnökség úgy vélte, hogy életbe lép, hatályos lesz a Lisszaboni szerződés, és így az Európai Parlamentnek együttdöntési joga lesz ebben a kérdésben is. A svéd elnökség tehát nem kíván dönteni egy olyan kérdésben, amely az utasok jogai is szól, addig, amíg a bizottság nem terjeszti elő tágabb értelmi javaslatát, és amíg meg nem hallgattuk a parlament véleményét. Ugye, csak novemberben, november végén lépett hatályba a Lisszaboni szerződés. Az a parlamenti állásfoglalás tervezetből azonban kikristályosodni látszik, hogy a parlamentnek mik az alapelvei. Hármat emelnek ki. Az egyik az, hogy az adatokat csak arra lehet felhasználni, amire kérték. A SWIFT egyezménnyel kapcsolatban is elmondtam ugyanezt. A második dolog, az adatokat csak úgy lehet kezelni, ahogy, hogy azt, eh, ahogy a jogszabályok előírják, illetve ezen adatok továbbítása harmadik országok felé is csak a normák betartásával történhet. Ez tehát a három fő eleme az egyezménynek. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm szépen, López Garrido úr. Mámström asszony következik a bizottság részére. Köszönöm szépen, elnök asszony, igen tisztelt képviselők, igen tisztelt talán tanácselnök úr. Egyre több ország ismeri el a kollektív eh, PNA adatok jelentőségét. Ezen PNR adatok jelentőségét. Fontos, hogy a PNR adatokat ugyanazonban specifikus rendőrségi bűnöldözési célra használjuk fel. Az EU egy sor országgal kötött bilaterális megoldást a PNR adatok átadásáról, és az USA-val és az Ausztráliával való megállapodás van most az önök asztalán hogyha önök elfogadják ezt a megállapodást, akkor természetesen um, um, a bizottságra minden harmadik állammal való PNR megoldásra vonatkozó kötelességeket uh, is terhelnek és az idevágó jogszabályok figyelembevételét írják elő. Az önök állásfoglalás indítványában említik a Kanadával kötött PNR megállapodást, amely a Kanada és a bizottság erőfeszítése kapcsán jött létre, és ez múlt év szeptember 22-én járt le, ezért egy új megállapodásról kell tárgyalásokat kezdeni Kanadában. Szeptem, 2009. szeptember előtt ezt nem tudtuk megtenni. Ugyanakkor az adatvédelmi, a PNR adatok Kanadába való átvételére, átvételére vonatkozó adatvédelmi kötelezettségeket ez nem aknázza alá. A kanadai határőrizeti szervek átadtak egy dokumentumot a bizottságnak, a tanácsnak, arra vonatkozólag, hogy kötelezettségék az új megállapodás megkötéséig fennmaradnak. Meg szeretném köszönni Intfeld asszonynak, a jelentéstevőnek és a frakcióknak a támogatást, és egész addig, amíg az újratárgyás meg nem kezdődik, az USA-val való megállapodásunk átmeneti jellegű lesz. Én a PNR csomag keretén belül három javaslatot teszek a tanácsnak. Egyrészt egy globális külső PNR stratégiára teszek javaslatot, illetve mind, és ez alapján lehet minden országgal a PNR megállapodásokat megkötni. Másodszorban iránymutatásokat adok az, adunk az USA-val és Ausztráliával megkötendő PNR megállapodás megkötéséhez, illetve a Kanadával való megkötéshez. Harmadsorban arra teszünk javaslatot, hogy minden megállapodásnak figyelembe kell venni a hatásokat. Figyelembe veszük mind a 2008-as, mind a mostani parlamenti állásfoglalásban tartalmazott javaslatokat, és figyelembe vesszük az adatvédelmi munkacsoport 29. cikkét, az adatvédelmi ombudsman javaslatát és az adatvédelmi munkacsoport javaslatát. Fontos persze, hogy az EU belső és külső PNR politikái között konzisztencia jöjjön létre. Elnök asszony, tehát üdvözlöm ezt az állásfoglalás indítványtervezetet, és a fentiek szellemében járok el, és várom az önök javaslatait. Köszönöm szépen. Köszönöm, biztos asszony, és most megadom a frakciók nevében a felszólalóknak a szót. Először Axel Fosz kap szót kettő percben. Ähm, Köszönöm szépen, tisztelt biztos asszony, tanácselnök úr a PNR adatok értékelése során ugyanúgy, mint a SWIFT adatokkal kapcsolatosan megpróbálják összhangba hozni a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni harcot, az alapjogok védelmével, az információs önrendelkezéssel és a privátszféra védelmével de hát a mobilitás idejét éljük, és hatékony adatcsere nélkül nem lehet megfelelő biztonság, és a digitális korban tekintettel az információs önrendelkezési jogra és a magánszférára különös védelmet kell biztosítani, és ezért Szükségesnek tartom, hogy a bűnözés elleni harcban szükséges adatokat és a magánszféra érzékeny adatait különböztessük meg, és számomra nem is kérdés, hogy ellenőrzésre, tájékoztatásra, kártérítésre, jogorvoslatra van szükség, rögzíteni kell a szerződésben az adattárolás idejét. A push módszer szerint meg kell nézni, hogy lehetnek-e kivételek sürgős esetekben, ami pedig az adatok felhasználását illeti, a súlyos bűnözést is be kell vonni, és ide tartoznak azok a bűncselekmények is szerintem, mint a gyermekpornográfia, emberkereskedelem, gyilkosság, erőszak, kábítószerkereskedelem. Véleményem szerint ezzel is hozzá lehetne járulni a személyi jogok védelméhez. Jónak tartom, hogy a elhalasztjuk a döntést, mert szeretnénk egy modellt kialakítani minden ilyen jellegű egyezményre a jövőre vonatkozóan, és olyan mandátumot biztosítani, amelyben tükröződnek az elképzeléseink az adatvédelemmel kapcsolatosan. A jövőben talán lesz lehetőség arra, hogy elgondolkozzunk azon, hogy a terrorizmus és a bűnözés elleni harc közösen transatlanti partnereinkkel egy közös intézményben gyorsan történjen, és ez egy nagyon jó lépés lenne a globalizált bűnözés elleni harcban. Köszönöm. Köszönöm, Fosz úr. Bergit Szépel asszony kapja meg a szót négy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én néhány alapvető dolgot szeretnék először elmondani. A SWIFT-hez képest itt sok a közös vonás, de hát különbségek is vannak. Ha amikor az Európai Parlament ma a PNR adatokról vitatkozik, és ha szavazni kellene, akkor csak nemmel szavazhatnánk, ez egyértelmű, ugyanis az egyezménnyel kapcsolatos aggodalmak, agályok nagyok, és ezekről szólni kell. Azonban ezért, mert az ugye nem örülök annak, hogy elhalasztottuk a szavazást, de hát a swift képest itt most jó ok van az elhalasztásra, és számunkra ez nem azt jelenti, hogy a szavazást a örökre elhalasztjuk, és hogy aztán most éveken keresztül csak egy idő ideiglenes egyezménnyel kell dolgozni. Nem, fontos számunkra, hogy meglegyen a tárgyalási mandátum lehetőség szerint még a nyári szünet előtt, hogy hamar világossá váljanak a válaszok a részletkérdésekre, hogyan kezelik ezeket az adatokat, és milyen adatok tartozanak ebbe a körbe. Az adatvétel szerintem nagyon fontos. Én minden lehetőséget megragadok, hogy megemlítsem, illetve megkérdezem, milyen adatokat kell itt továbbítani. Az utasok adatai 19 adatot foglalnak magukban. Na most persze ha akarnák, akkor az egyes adatokból lehet személyiségi profilokat gyártani. És hát, hogyha egy ilyen egyezmény van, akkor és mi szeretnénk, hogy legyen, de hát akkor bizonyos adatokat törölni kell. Ha azonban bizonyos adatokat, amelyekkel profilt lehet előállítani, ha ezt használják, akkor el kell gondolkozni azon, hogy ez egyáltalán bekérhető-e, és hogy minden ilyen adat is továbbítható legyen-e. Ez egy nagyon fontos kérdés, és természetesen azt is meg kell vizsgálni azoknál az adatoknál, amelyeket továbbítanak, hogy milyenek az adatvédelmi szabályozások. Ugye az Egyesült Államok és Ausztria esetében nagyon különbözőek a jogszabályok, aztán meg kell nézni, hogy a többi államban ez hogyan néz ki, amelyekkel ilyen egyezményre törekszünk. Szóval mindig, amikor valamiben megállapodunk, akkor mindig biztosítani kell, hogy bizonyos normák érvényesüljenek. Meg aztán, hogy mire használják ezeket az adatokat. Itt is részletesen kell a kértést vizsgálni. Eredetileg azt mondták, hogy a terrorizmus elleni harcról van szó. Most aztán már a súlyos bűncselekményekről is. Persze erről lehet beszélni, csak nagyon pontosan ki kell térni a rész részletekre. Már az Európai Unión belül is a jogi kultúrák nagyon különbözőek, a jogrendszerek különbözők. És így aztán az, hogy most mi a súlyos bűncselekmény, ez nagyon különböző az egyes jogrendekben a bűncselekmények fajtáját illetően. Úgyhogy itt tényleg részletes vitára van szükség, hogy miről is beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy természetesen a súlyos bűncselekmények elleni harcban is hasznosítani kell ezeket az adatokat. És aztán a megvalósítás során biztosítani kell a folyamatos információcsere az intézmények között. A tanács elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy volt egy belső áttekintés az USA-val kötendő egyezményt illetően, de hát az eredmények még nincsenek itt. Ez már februárban megtörtént, úgyhogy nagyon szeretném, hogyha a jövőben nem, hogy, nem csak, hogy jel, rendszeresen jelentéseket készítünk, hanem ezek a jelentések folyamatosan érkezzenek meg az Európai Parlamenthez is, mi hamarabb. Nagyon fontos, hogy legyen egy egységes egyezmény az adatok kérdését még egyszer meg kell nézni, de én azt hiszem, hogy az eddigi vita alapján sikerülhet megfelelő megállapodást elérni, és a további tárgyalásokat én nagyon pozitívan várom. Köszönöm szépen. Köszönöm, Szipel asszony. És most pedig Infeld asszonyé a szó három és fél percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is jelentéstevőként meg szeretném köszönni az árnyék jelentéstevőknek azt a kitűnő és gyümölcsöző együttműködést, amely egy közös állásfoglalás indítványba vezetett, ehhez vezetett természetesen a szöveget még folytatni kell. Ma figyelembe vesszük tehát a tanács kérését a két megállapodás tekintetében, az USA-val és Ausztráliával kötentő megállapodás tekintetében. A tisztelt ház a PNR adatok átvitele és felhasználása tekintetében mindig nagyon érzékeny volt. 2004-ben az Európai Bíróságnál támadtuk meg az USA-val való megállapodást. Éppen ezért korábbi állásfoglalásunknak mondana ellent, hogyha egyetértenénk a feltételek érvényesítése nélkül. Ám a parlament természetesen ko- kooperatív, és egyetértünk abban, hogyha visszautasítjuk a két megállapodást, ez mind a légitársaságok, mind az állampolgárok számára jogbizonytalanságot teremtene. Éppen ezért pedig eh, koherens megközelítést kell végrehajtani, és az elveket egységesíteni kell. Örömmel hallom, hogy a bizottság és a tanács elfogadják ezt a stratégiát, és elkötelezték magukat, hogy gyorsan és rugalmasan dolgozzanak és így a PNR csomagot, ahogy ma már nevezik, még a nyári szünet előtt beterjesztik nekünk. Pragmatikus megoldásnak tűnik ez, hiszen egyre több ország vesz részt a utasokra vonatkozó adatok átadásában bilaterális módon, és um, már az EU PNR rendszerére is um, javaslat tétetett az a cél, hogy a PNR csomag minimális feltételeknek megfeleljen. Ezek az egyetértéshez kötött feltételeink. A kulcs elemek, a kulcs szó az arányosság, hiszen meggyőzően kell igazolni, hogy ugyanezt a célt kevésbé beavatkozó vagy intrúzív elemekkel nem lehet elérni. Meg kell vizsgálnunk az RP adatokat és az ESTÁT is és különbséget kell tennünk a széleskörű adatgyűjtés között, amikor minden egyes utasra vonatkozó adatokat begyűjtenek adatbányászás érdekében, és aközött, amikor az ismert terheltek vagy gyanúsítottakra vonatkozó adatokat veszik ki a utaslistáról. Tehát különbséget kell tenni a két eljárás között. Másodszorban világos korlátozásnak kell fennállnia, és ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy az adatokat kizárólag a rendőrség és biztonsági célokra lehessen felhasználni, pontos definíciók alapján, hogy pontosan tudjuk, definiáljuk, hogy mi a szervezet nemzetközi bűnözés és a terrorizmus. A PNR bármilyen alkalmazása meg kell, hogy feleljen az EU adatvédelmi normáinak, és a mi európai érdekeink érdekeit, érdeke, állampolgáraink érdekeit kell érvényesíteni. Fontos tehát, hogy mi az európai jogot képviseljük a nemzetközi porondon is. Végezetül pedig a rendőrségi és bűnöldöző hatóságokat fel kell hatalmaznunk megfelelő eszközökkel, hogy az egyre nagyobb mobilitás korszakában hatékonyan dolgozzanak, másrészt az európai állampolgárok alapjogait meg kell védeni. És azt hiszem, hogy a PNR csomaggal egyedülálló esélyünk nyílik. Köszönöm szépen, Invelt úr, ilyen Arbrechtészó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem szeretném elismételni azt, amit a kolléga már joggal elmondott előttem, de szeretnék néhány általános megjegyzéssel élni. Nem tudom, hogy a Minority Report, a kisebbségi vélemény című filmet ismerik-e, hanem akkor melegen ajánlom, hogy ismerkedjenek meg velem. Ott a jövőbeli bűnöldöző szerveket, pre-crime rendszerrel már a büntet elkövetése előtt elfogják a bűnösöket, a pre-cops, a pre-rendőrök megpróbálják a, megpróbálnak a jövőbe látni, és ezt azzal érik el, hogy az emberek viselkedését figyelik. Nagyszerű, ugye? Láthatólag egy hibátlan rendszer, amely biztonságról gondoskodik, de aztán maga az egyik nyomozó kerül gyanúba, és összeomlik a kártyavár. Nem szeretnék még részesebben ezzel a nagyszerű és igenis ak- mindig aktuális film foglalkozni, de az ellenőrzetlen hozzáférés mindenféle embernek a, az adataihoz az egész egyszerűen profil meghatározás, és szeptember 11-e óta legkésőbb 2001. szeptember 11-e óta Amerikában ez már folyik, ez az ellenőrzés nélküli hozzáférés az adatokhoz, és ez nem csak mindenféle adatvédelmi rendelkezésnek mond ellent az Európai Unió rendelkezésének, hanem alkotmányos jogokat és az ártatlanság vélelme, az igazságos eh, eh, eljárás és az önkény mentesség ellen is védez. Úgy véljük, hogy ez az európai alapjogokat alapvetően megsérti, és parlamentként, ahogyan azt már Intveld is elmondta, parlamentként mi ezt már többször is hangoztattuk. Európai Parlamentként mi mindenképpen azt kérjük a tanácstól és a bizottságtól, hogy új mandátumot dolgozzon ki, amely a polgárokat védene egy ilyen pre-crime rendszertől nemzetközi szinten. Köszönöm szépen. Most pedig Richard Karneszé kap szót két percre. Köszönöm szépen, elnök asszony nem vagyok filmkritikus, mint a arra tisztelt előttem szóló kolléga, és nem igazán üdvözölném, hogyha filmművészetről vitáznánk és folytatnánk itt esz, cserélnek itt eszmét, tehát térjünk vissza a konkrét tárgyához, a vitánkhoz, az, az, az légi utas nyilvántartási adatokhoz. Ez valami, ez tulajdonképpen természetesnek kellene, hogy legyen kereskedelmi ö, célokból ezeket össze lehet gyűjteni, és nagyon jó ö, módot kínálnak arra, hogy felépjünk a bűnözés ellen ezekkel, ezeknek az adatoknak a segítségével. De ez politikai vita fókuszába került, a belső, a tanács és a parlament közötti vita tárgyát képezi ez a vita. De mi úgy véljük, hogy ennél a projektnél tartalmilag nagyon is indokolt ez a dolog, csak éppen a tanács a parlament konzultáció nélkül önkényesen vezette be ezt a rendszert, és ezt mi helytelennek tartjuk. Mert egyébként ezt a projektet jónak tartjuk, csak automatikusan ellenzik azok is, akik az, az aratók továbbítását támogatják, még azok is ellenzik ezt az eljárást a tanács részéről, amely az Európai Parlament jogait megnyírpálja. Paradox módon így most már az ellenzők malmára hajtja ez a vizet, hiszen nagyon sokan ezt csak azért ellenzik, mert a tanács eljárása nem volt megfelelő de mindesetre az továbbítás támogatói szintén úgy vélik, hogy politikailag föl kellene lépni, és a tanácsot az arroganciája miatt meg kell büntetni, és így a fürdővízzel a gyermeket is kiöntik, mint pofont, pofon vágjuk a tanácsot, de ezzel csak azt érjük el, hogy a terrorizmus elleni és a maffia elleni ö, bűnözés ö, harcában korlátozok magunkat. Svensson asszony két percben következik. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Az előző hozzászólóktól eltérően én elismerésemet szeretném Albrecht úrnak kifejezni. A filmvilággal való hasonlat alkalmazása miatt én úgy gondolom, hogy nagyon is helyén való az érveléseinkben a kultúrára is építeni, hivatkozni a társadalmi fejlődés problémáira is érdemes felhívni a figyelmet. Intfeld asszonynak, az előadónak is köszönetet szeretnék mondani. A jogbiztonság, a személyes tisztesség és helytállás kiváló példájáért. Ahogyan a spanyol elnökség is előre bocsátotta, a szabad mozgáshoz felé vezető úton lényeges lépés volt az a repülés és az utas listák kérdése, ezeknek a felhasználása felveti azt a kérdést, hogy kinek van joga repülni, és kinek nincs. Természetesen mindennek kihatása van az emberi jogokra, nem csak az emberek szabad mozgására, hanem egyben arra is, hogy bizonyos nemzetközi egyezmények az állampolgári jogok vonatkozásában hogyan tudnak érvényesülni. az Európai Unió célkitűzése, a szabad mozgás védelme. Ennek érdekében szüntettük meg a belső határokat, és ez nagyon fontos vívmány. Egyesek számára rendelkezésre áll ez a jog, ugyanakkor a menedékesek és a menekültek számára nem, és a nők, a gyermekek helyzete is kedvezőtlenebb mások döntenek arról, hogy kirepülhet és ki nem, és időnként ez élet-halál kérdése lehet az érintettek számára. Ezért fontos, hogy az Európai Parlament és az Európai Bizottság közelről megvizsgálja, hogy az utaslistákat, azoknak az adatait hogyan használják fel. Hiszen itt arról van szó, hogy veszélybe kerülhet a szabad mozgáshoz fűződő jog, illetve nemzetközi egyezmények és az emberi jogok. Svensson asszony, köszönjük, Meltzer úr nincs itt, de Buszottil úr igen, úgyhogy ő következik két percben. Köszönöm uh, szépen, elnök asszony, három pontban szólnék. Először is uh, arról van uh, szó, hogy le kell vonni a a jelen helyzetből, hogyha nagyobb a hatalma a parlamentnek, nagyobb a felelőssége, a parlament a PNR-rel kapcsolatban egy stratégiát fogadott el, amely azt mutatja, hogy a parlament is megérhet egy nagyobb hatalmat, tehát nagyobb a felelőssége. Ez olyasma valami, amit nyilván ö, alá kell húzni. Második megjegyzés ez a megállapodás nagyon fontos szerintem. Rendkívül fontos. A terrorizmus elleni harc fontos a polgárok biztonsága szempontjából, ezért nagy a felelősségünk, hogyha valami történik, a polgár ellenünk fordul, vagy hozzánk fordul, és megkérdezi, hogy mit tettünk azért, hogy a biztonságokat garantáljuk. A harmadik pont az a megállapodás az állampolgári jogokat, illetve az adatvédelmet érinte? Igen, ilyen kérdéseket felvet. Ezért igazunk van, amikor megvizsgáljuk a kérdést, és olyan megállapodást találunk, amely biztosítja a polgárok érdekeinek védelmét, a magánéletük védelmét a mostani határozat. Ezért kiegyensúlyozott, észszerű mostani állásfoglalás, tehát kiegyensúlyozott, észszerű és felelősség teljesen gyakoroljuk a hatalmunkat. Gratulálok a a kiváló munkához köszönöm. Köszönöm, Buzotili úr. Most pedig Al Kadraui úr a szó. Kollégasz, Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák, biztos úr, a tanács tisztelt elnöke. Ez a vita arra emlékezett, amit a SWIFT-ről folytatunk. Megfelelő egyensúlyt kell találni a biztonság és a magánélet védelme között. Mind a kettő nagyon fontos. A ö, légi forgalom nehézségei az utóbbi hite, hetekben megmutatták, hogy a ö, személy és áruforgalom milyen fontos korunkban. Mindenki előbb-utóbb repülőre száll. De ez nem jelenti azt, hogy ö, folyamatosan adatokat átadhatunk, néha anélkül, hogy tudatában lennénk, és nincs garancia arra, hogy nem fogják rosszul felhasználni ezeket az adatokat. Az amerikai hatóságok régóta különböző információs forrásokat használnak, hogy megállapítsák, hogy valaki, ö, aki ö, valaki gyanús a vízumkérelem szintjén, illetve beszálláskor. Napi 24 órában egy teljes csapat foglalkozik azzal, hogy az indulók listáját összeállítja, 5000 fős listát, és néhány embert kiszűrnek azokat, akik ki vannak tiltva az usa Itt csak adminisztratív fellebezés lehetséges, hogyha valaki a rostán így előtérbe kerül. Ez az állásfoglalás ezért indokolt a terrorizmus elleni harc keretében. Meg kell felni az európai normáknak, a bizalmas adatok kezelésére, a magánélet adatainak kezelésére vonatkozó normáknak. Ez érinti a harmadik országoknak való adat átadát is. És vannak olyan PNR adatok, amelyek különösen érzékenyek. Itt sajnos attól tartok, hogy értelmezni kell a dolgokat. Azt javaslom, hogy függesszük fel a folyamatot, és új mandátumot dolgozzunk ki várom, hogy azt várom, hogy világosabb legyen a helyzet a tanács és a ö, ö, bizottság részén. Sargentini azt mondja, másfél perc. De spanning is er wel een beetje af, dames en heren. Eh, mevrouw in het veld... Köszönöm szépen. Infelt asszony nagyszerű állásfoglalást fogalmazott meg, a bizottság és a tanács is egyetért ezzel, és ez már önmagában egy nagy és üdvözlendő teljesítmény. Én is csak támogatni tudom, úgy gondolom, hogy igenis értelme van annak, hogyha azt mondjuk, hogy most egy egyértelmű irányelvet dolgozunk ki, de az arányosságra is tekintettel vagyunk, tehát csak azokat az adatokat továbbítjuk, amelyekre valóban szükség van, és amelyek célra vezetőek a terrorizmus elleni harcban. Tehát ez a célunk, ugye nem, semmi más. Ez a célunk ezekkel az adatokkal, és ezen kívül a kölcsönösség biztosítása is nagyon fontos hogy azon kívül az adatokat nem szabad napokon keresztül tárolni, kell egy határidőt megszabni, és azt is szabályozni kell, hogy az alapjogokat garantálják. Az Európai Emberi Jogi Szerződés kötelező jogi kötelező jogi érvénye bír, és éppen egy ezért egy ilyen PNR szerződésben ez is benne kell, hogy foglaltasson. A Bécsi irodának az emberi jogi ügynökségnek szeretném benyújtani, és ezt a kérdést feltenném a bizottságnak, és, és még valamire kell tekintettel lennünk. Arról van szó, hogy most már szokássá vált, hogy hogy a polgárok egy légitársaságon keresztül egy másik felsőbb hatalommal kerülnek kapcsolatba, pedig semmi közük a polgárokhoz, az nem tennünk kell. Köszönöm. La parole à Madame Cornelia Ernst. Cornelia Ernst következik egy percben. Vielen Dank. Köszönöm szépen. A szabadság a felhők fölött, ahogyan Reinhardt Mai dala is szólt, az amerikai egyezményt a légi utas nyilvántartási adatokkal nem igazán um, van, lenne összhangban, hiszen már most is korlátozzák a szabadságot. Az egyik kollégánk augusztusban ezt a saját bőrén érezhette, hiszen a repülőgépen, amelyen ült, azt gyanították, hogy terroristák vannak, és számos hátrányt és kárt szenvedtek az ott ülő utasok, pedig csupán csak tévedésről volt szó. Az amerikai hivatalok már most is számos adatot megkapnak, a foglalási adatokat, a kedvenc helyet, a bankkártyaszámot, és így tovább, és így tovább, mindenféle adatvédelmi biztosítékok nélkül ezt elutasítjuk, ezen kívül pedig a tömeges adat továbbítást is ellenezzük, a jelenlegi PNR rendszert mi ellenezzük ebben a formájában, és ahogyan ez most meg van fogalmazva, azért nem támogatjuk, mert nem célszerű, nem hasznos, egyszerűen nem engedhetjük meg, hogy a proaktív kockázat elemzés keretében profilokat határozzanak meg, és fontos, hogy az amerikai adatvédelmi törvényt vonatkozzon az európaiakra is, azaz ők is jogsegélyhez, felebezéshez jussanak. Köszönöm. Manfred Weber, Manfred Weber úr kapja meg a szót két percben. Elnök asszony, biztos asszony, soros elnök, én is szeretnék egy, egy rövid párhuzamot vonni a SWIFT vitába. Nagyon lelkes voltam, hogy a biztos, bizottság képviselője nagyon is konkrét célokat határozott meg a tárgyási mandátummal kapcsolatban, tehát láthatjuk, hogy a tanács részéről is milyen nagy a lelkesedés, és milyen erőteljesen kívánják az európai érdekeket képviselni, és remélem, hogy a PNR esetében is az európai érdekeknek ilyen erőteljes képviseletének lehetünk majd tanúi. Mindannyian egyetértünk abban, hogy a jogbiztonság tekintetében, a légitársaságok és a polgárok tekintetében is van értelme az ilyen egyezményeknek. A közös állásfoglalás úgy gondolom jól összefoglalja az érveket és most szeretnék egy olyan pontra kitérni, amely közvetlenül nem áll ezzel kapcsolatban, ez az állásfoglással, de a tanácsban folytatott vitával igenis, azaz, hogy legyen -e egy európai utasnyilvántási rendszer, egy terrorizmus, fenyeg, terrorista fenyegetés, ugye ez a tavaly karácsony eset volt, amikor Detroitba akart valaki repülni. Nagy-Britanniában pedig tudták, hogy ez, ez az adott személy veszélyt jelent. És de az a döntés, hogy beszállhat-e, felszállt a gépre vagy sem, azoknak a döntéshozóknak nem volt hozzáférésük ezekhez az információkhoz. Tehát itt nem az a kérdés, hogy elegendő az adat, nagyon sok információ van rendelkezünk, nem ez jelenti a problémát, hanem a problémát az jelenti, hogy nem mindig jutnak el az információk oda, ahol a veszélyt meg tudnák előzni. Toledóban a spanyol soros elnökség, és eh, köszönetet is mondok a javaslatért. Ugye azt mondta a spanyol elnökség, hogy erősítsük meg a terrorizmus elleni harcot, az operatív küzdelmet, a hatásköröket bővítsük, de ezt nem nyert támogatást, hanem arra volt szó, hogy új adatokat, még több adatot gyűjtsük. Nekem úgy tűnik, hogy ez igazából az egyszerűbb út a belügyminiszterek számára, hogy még több és még több adatot gyűjtsünk, de fontos lenne, hogy a az illetékes hatóságokat kapcsoljuk össze hálózatban, ez hasznosabb lenne. Köszönöm. Tanya Fájon következik két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Meggyőződésem, hogy minden képviselő tisztában van azzal, hogy a pontos információk mennyire fontosak ahhoz, hogy a biztonságunk garantálható legyen az utazás során. Az a káosz, ami kialakult a légiközlekedésben, jól mutatja, hogy mekkora utasszámokkal kell számolnunk naponta. És a törölt járatok miatt óriási káosz alakult ki, és a, a lemaradó utasok sokszor a következő járatra is nagy nehezen kerülnek csak fel. Minden egyes utas, aki felszáll egy repülőgépre, csak azon hatóságok rendelkezésére bocsátja a személyes adatait, akik a szervezet bűnözés, illetve a terrorizmus ellen küzdenek. Ezzel nekem semmi gondom. Hogyha az internet felügyeletét helyeslem, akkor nem ellenezhetem párhuzamosan azt, hogy a hatóságok ilyen munkát végezzenek az adatokkal. Ugyanakkor az utaslista megállapodásnak a kritériumai nem kiegyensúlyozottak, és nem fogalmazzák meg, hogy milyen célból pontosan milyen adatokat használhatnak fel, illetve kérhetnek. Úgy gondoljuk, hogy még a nyár előtt felhatalmazást kérnek majd a tárgyalók ehhez a megállapodáshoz. És hogyha több országgal külön-külön kötik, és ezt meg Reméljük, hogy egységesek lesznek a feltételek. Hiszen el kell kerülnünk, hogy rossz célokból, illetve rosszul használhassák fel az utaslisták adatait. Mert például az etnikai, a vallási, a nemi, vagy a, a korral, esetleg az egészségügyi állapottal összefüggő diszkrimináció nem megengedhető. Megemlíteném egyébként, hogy egyetlen adatgyűjtési rendszer sem elég önmagában. A terrorcselekményeket nem lehet hatékony adatsere nélkül elérni az illetékes hatóságok között. A detroiti járat karácsony előtt jól mutatja ezt, ahol majdnem sor került egy merényletre valóban jobban kell együttműködni a terrorizmus ellen. Tehát semmiképp nem akarok nemet mondani erre a megállapodásra, mert ez garantálja az állampolgáraink biztonságát. De az is helyes, hogy ne történjék beavatkozás, és az európai állampolgárok adataival, szabadságjogaival ne érjenek vissza. Eva Lichtenberger, pour une minut. Eva Lichtenberger, egy perc. Danke. Köszönöm szépen. Ma már második olyan dosszéval találkozunk, amelyben egy Egyesült Államokkal kötendő szerződés szerepel, és amely nagyon súlyos problémákkal küzd az adatvédelem területén. Ez csak igazolja azt a javaslatot, az adatvédelmi biztos hostingnak a, a javaslatát, hogy értelmesebb lenne, hogyha egy átfogó keret irányelvet dolgoznánk ki a transatlanti adatcserével kapcsolatban. Ez egy nagyon is hasznos dolog lenne mindkét oldal számára, és előrébb léphetnénk. És Ugyanakkor azt is láthatjuk, hogy az Atlanti óceán két oldalán nagyon különbözőek a biztonsággal kapcsolatos elképzelések. Európai Parlamentnek nekünk arra kell odafigyelnünk, hogy a mi bizottságunk nem egyszerűen adoptálja azt, amit az amerikaiak javasolnak hanem egész egyszerűen partnerként kell tárgyalniuk, és a mi, az európai standardjainkat kell a bizottságnak a tárgyalások során képviselnie. Tehát annak a meghatározása, hogy mi a súlyos bűncselekmény, ez elengedhetetlen ezen kívül az adatok korrekciójára is lehetőséget kell nyílni, és az adatvédelmet számunkra is biztosítani kell. Különben ez egyszerűen elfogadhatatlan ez az egyezmény. Köszönöm. Most pedig Carlos Coelho kapcsolt két percre. Köszönöm szépen, elnök asszony, miniszter úr, biztos asszony. Aggasd bennünket a személyes adatok átadása azosának ezeket az adatokat sok évig megtarthatják, és nincsen jogi védelem azon állampolgárok számára, akik nem amerikai állampolgárok. Kanadával való megállapodás elfogadhatóbb, mert vannak olyan korlátok, amelyeket sikerült elén, és bíró biztonsági ellenőrzés van. Ezek általános megállapodások, amelyek a harmadik országokkal kötendő megállapodások alapjául kell ö, szolgáljanak. Hasonló kérdések érkeztek nagy számban más országok felől, és ez nagyon aggaszt bennünket a személyes adatok védelme szempontjából. Természetesen egységes rendszer kellene az EU számára. Az Europol ezben részt kell vegyen. Elnök asszony, biztos asszony, miniszter úr, úgy gondolom, hogy a megállapodás csak akkor fogadható el, hogyha megfelelő garancia van a személyes adatok védelmére, és hiszen tartjuk az arányosság és a ö, kölcsönösség elvét. Az adatokat megadhatjuk, de nem szedhetik össze harmadik szervezetek, amelyek hozzáférhetnének a mi adatbankjainkhoz. A szavazást a parlamentben kell halasztani szerintem, hogy megfelelő időt kapjunk ahhoz, hogy a tárgyalások haladjanak megfelelő irányba. Most pedig kezdjél Tikó, Tikó asszony kért szót egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. A személyes adatok védelme az európai polgárok egyik alapvető joga a Lisszaboni szerződés ezt jogszabályba önti alapjaként fogalmazza meg minden folyamat a ö, ö, 2002-es és 2006-os jogszabályt figyelembe kell ö, vegye. A parlament ezzel azt kell kérje, hogy az ezzel kapcsolatos adatokról ö, való megállapodás csak akkor jöhessen létre, hogyha az aláíró felek ö, tiszteletben tartják az illető dokumentumokat, a, az adatokat különböző helyekről gyűjtik össze, ezért a személyes adatok összegyűjtése azt is jelenti, hogy csak megfelelő helyen lehet összegyűjteni és tárolni az adatokat ott, ahol az európaihoz a hasonló szajok vannak. Az európai polgárok hogyan fogják kifejezni az egyetértéseket. Ennek milyen más nem kér szót, López Garrido kap szót a tanács nevében. Gracias, señora presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony. Három szempontra szeretnék kitérni, amelyek felmerültek a vita során, hogy, és egyúttal ezzel szeretném is lezárni ezt a nagyon jelentős vitát. Az első nagyon fontos pontot Weber úr vetette föl, ott arról volt szó, hogy az európai utas adat nyilvántartás hozzuk el létre. A légiforgalomban a légiutas adatokat már gyűjtik, és a bizottság megbízást adott egy tanulmányra, és ezen kívül pedig egy irányelv javaslat kidolgozásával és sor kerül a bizottság megbízásába, és az állásfoglalási indítvány, amelyet Intfeld asszony dolgozott ki, lehetséges kihatásokról beszél, hogy milyen lehetséges kihatásai lehetnek ennek a magánszférára. Az, az arányosság és a hatékonyság nagyon fontos szempontok, és a, ezeknek összhangban kell lenniük a magánszférával, és az is kérdés, hogy milyen intézkedéseket lehetne foganatosítani annak érdekében, hogy a magánéletet védjük ezzel kapcsolatban is volt a hozzászólás. A SWIFT vita során már hallhattunk kiindulási pontokat, azokat az alapelveket, amelyeket ott alkalmazni kívántunk, úgy gondolom, hogy itt is alkalmazunk lehetne a magánszférához való jog, ugyanúgy fontos, illetve a saját érdekeknek a védelme, és az egyedi az egyénnek az egyedi jogai e, szentek és sértetetlenek. és mivel itt a magánszférához kapcsolódó jogok sérülhetnek, ezért ugyanolyan óvatossággal kell eljárnunk, mint a SWIFT egyezmény esetében. És most még egy általános elgondolás vagy felvetés. A biztonság és a szabadság ugye alapvetően ellenkeznek egymással. Itt egy zéró összegű játékról van szó, több szabadság, kevesebb biztonságot jelent, a, a biztonság növelése pedig az alapjogok és a személyiségokoknak a csökkentését vonhatja maga után. De ugyanakkor mindkét elvet egyesíthetjük, és sikerülhet ezeket egyensúlyba hozni. Az európai törvények, az európai alkotmányok, és ami a Lisszaboni szerződésben áll, illetve az alapjogi kártában, mindez érinthetetlen, ezek sérthetetlen jogok, amelyek ezekben a dokumentumokban le vannak fektetve. A rövid távú lépéseknek nem szabad ezeket sértenünk. Gyakran ö, ö, ilyen kis ö, vagy rövid távú lépésekre kényszerülünk, de hosszú távra is kell tekintenünk, éppen ezért hatékony és át, átgondolt, megfontolt intézkedéseket kell hoznunk, és a magánélet, a magánszféra védelmét is biztosítanunk kell, hiszen ezzel tudjuk a polgárok jólétet biztosítani, és a biztonságot is köszönöm. Trump. Malmström asszony a bizottság részéről zárhatja a vitát. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt képviselők. Láttam a Kisebbségi Vélemény című filmet, meglehetősen ijesztő, hogy mit lehet kezdeni ilyen adatokkal. Nagyon érdekes és konstruktív volt a vita. Egyetértek, hogy vannak hasonlóságok a SWIFT, illetve TFTP eh, téma között a szervezetbűnözés és a terrorizmus elleni harcról van egyrészt szó, másrészt pedig a személyes adatoknak a védelméről, az adatvédelemről, az arányosság, a különböző meghatározások, illetve a jogbiztonság kérdése merül fel, és még további ügyek. Fontos tapasztalatok vonhatók bele az utaslistákról szóló vitába, és az Európai Unió álláspontja így finomítható tovább. Úgy gondolom, hogy ez segíti az ügyünket. A TFTP kérdéskörben a három intézmény komoly munkát végzett, és ennek a tapasztalatnak a birtokában a tanács, a parlament és a bizottság ebben a nagyon nehéz és érzékeny kérdésben talán eredményeket tud majd elérni, ahogy haladunk előre. Elolvastam a parlament állásfoglalását, és ez nagyon kiegyensúlyozott szöveg. Azonnal meg is kezdjük a munkát ennek alapján. Nagy örömmel várom a későbbi együttműködést ennek alapján, és a meghallgatásomban meg is ígértem a parlamentnek, hogy át fogom tekinteni az összes terrorizmus elleni intézkedést az Európai Unió szintjén. Be fogjuk őket azonosítani, jegyzéket készítünk, és a parlamenttel egyeztetni fogjuk valamint az adatgyűjtési, adatvédelmi, illetve adatmegosztási, adatcsere rendszereknek a kérdését is felül fogjuk vizsgálni, mert úgy gondolom, hogy az átláthatóságot ez segíti. Erre van szükség, és egyben mélyíti a vitánknak a tartalmát. Köszönöm elnök asszony, köszönöm tisztelt képviselők az elhangzott vitát. Elnök, köszönöm szépen. Biztos asszony, remélem, hogy eredményes lesz az együttműködés, lezárom a vitát, és május első plenárisán következik majd a